Térjünk a következő napi rendi pontra. A bizottság nyilatkozata az újságírók és közérdeki bejelentők megfelelő védelme az adó elkerülés, csalás kapcsán bejelentés tevőkről van szó, és Jurova biztos asszonyé a szó. Hát, Európai parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim, a szólásszabadság különösen fontos az újságírók és a médiában dolgozók számára. Szabadon kell, hogy tudják bírálni az államot, anélkül, hogy félni kellene eh, szankcióktól. Ez egy demokratikus eh, társadalom alapelve. A szólásszabadságot lehet korlátozni ugyan, de az ilyen korlátozás arányos eh, kell, hogy legyen. Más szóval, a korlátozás csak a szükséges mértékű, méltányos, megfelelő és a körülményekhez képest nem túlzó szabad, hogy legyen. Az Európai Unió védi a közérdekű bejelentőket, a whistleblowereket, de csak néhány konkrét területen. Ilyen az EU versenyjoga, illetve az új piaci visszaéléssel foglalkozó szabályok a pénzügyi piacokon történő visszaélések kapcsán. Viszont más területeken nincs EU jogszabály, ezért a tagállamok kell, hogy szabályozzák ezt a kérdést összhangban megfelelő nemzeti jogszabályaikkal. Az európai alapjogi és alapszabadságokat szabályoz egyezmény keretein belül. Köszönöm, biztos asszony. Először hallgassuk meg a frakciók szóvívőit. Romaná Tomics a néppárt képviseletében először egy percben. Köszönöm a szót, elnök úr. Valamennyien egyetértünk abban, hogy az adó elkerülés nagyon súlyos probléma, káros hatással van a gazdaságra, rontja az alatt különböző eszközökkel kell küzdenünk ezen jelenség ellen. Az egyik eszköz a Safe Cloud, egy internetes eszköz, az ártalmas adógyakorlatokról küldhetünk egy ilyen biztonságos felhőbe információkat de ennek kapcsán elég sok az akadály, különösen a jogi természetű akadály. Egy rendkívül érzékeny területről van szó, ez eh, a parlament eh, személyes adatok eh, védelmével kapcsolatos feladatait is érinti. Hogyan tudjuk megvédeni a személyes adatokat? Amikor jövőben döntéseket hozunk, itt a parlamentben tudnunk kell, hogy mi a mi szerepünk, mint társ jogalkotónak. És fel kell tennünk azt a kérdést, hogy túl akarunk-e menni ezen, vagy sem. Köszönöm. Másfél percben eh, Péter Simon, a szociáldemokraták képviseletében. Köszönöm, elnök úr egyetértsünk a bizottsággal? Igen, a versenyjog területén, más területen vannak speciális szabályok, és azzal is egyetértünk, hogy a szabályozás a tagállamok feladata. De hát legyünk már őszinték, hisz abban valaki az itt ülők közül, hogy a tagállamok ezt egyedül meg fogják csinálni, hogy kiegyensúlyozott szabályokat alkotnak meg, amelyek az eltitkolása, a cégek állama szembeni adó eltitkolása, illetve a közvélemény az információhoz való hozzájutáshoz fűződő érdekek között fennáll. Tehát itt a kettő között egy kiegyensúlyozott megoldást a tagállamok egyedül nem találhatnak. Ez kudarcra van ítélve. Ezért a bizottságnak egész Európában egységes ténylegesen kellene megértenünk azt, hogy az országok, nem a tagállamok szabályozásai, ha nem kielégítőek, akkor mi az a küszöb, ami fölött már mindenképpen a közérdek érdekében nem lehet szankció életbe léptetni. Én egy ilyen javaslatot várok el öntől. Nem a jogi kötelező érvényű szabályt, de azok az intézmények, amelyeket mi végrehoztunk, kell, hogy gondoskodjanak arról, hogy a, megőrizzük azt a jogot, amit eddig kifejlesztettük. És ezért kérem a bizottságot arra, hogy bátor javaslatokkal álljon elő, erre szeretném biztatni a bizottságot. Köszönöm szépen. Most a liberálisok képviseletében Marian Harkiné a szó kettő percben. Köszönöm, elnök úr. A parlament holnap este indít egy programot az integritás transzferencia kérdés körében, és ezzel védhetjük a whistleblowereket is. Az Európai Ombudsman arra kért minket, hogy változtassunk a kultúránkon, mert sok rossz dolog történik, és nem elég a közébekű bejelentőkre hagyatkozni, ahogy feltárjuk az adóelkerüléseket. Az Európai Ombudsman kérésére, hogy segítséget nyújtsunk és jogi védelmet biztosítsunk a közérdekű bejelentőknek, csak egy-két intézmény válaszolt pozitívan. Ami a LuxLeaks kapcsán a bejelentőket illeti, de gondoltam, hogy erről majd hallok valamit. De hát ez nem így történt. Ugye, hogy nincs megfelelő EU jogszabály, az rendben van, mert ez tagállami hatáskör. De azért nem csodálkoztam, hogy a bizottságnak semmi mondani valója nincs a LuxLeaks whistleblower-ekkel kapcsolatban. Itt a parlamentben tudjuk, hogy különösen válság idején az emberek azt akarják, hogy transzparensek legyenek az adórendszerek, és biztosak akarnak lenni abban, hogy a kormányaik együttműködnek abban, hogy az adó igazságosság érvényesüljön. Minden ágazatban, minden szinten vannak visszaélések, de az igazán nagyok esetében nincs ellenőrzés. Hogyha biztosak lehetnek a csalók abban a tekintetben, hogy az őket bejelentők nem mernek erre vállalkozni, mert semmilyen védelmet nem kapnak, akkor tovább fogják folytatni a visszaéléseket. Negrescu kollega képkártyájával feltett kérdésére hajlandó válaszolni? Igen, akkor Nergereszkú úré a szó. Egyetértek sok megjegyzésével, de úgy gondolom, hogy védenünk kell a visszaélés jelentő személyeket, azok a szemben, akik adóelkerülés vagy adócsalást hajtanak végre. A kérdés, hogy hogyan lehet más embereket is védeni, másokat is meg kell védenünk? Nem vagyok abban biztos, hogy százszerzőkben értem a kérdést. Az a kérdés talán, hogy mit tegyünk azokkal, akik adócsalást követnek el, hogy, és az más személyeket hogyan védjük. Az adóelkerülés bűncselekmény, és természetesen a szankciót meg kell fizetni. Elnézést kérek a kollégától, de nem igazán értem a kontextust, amelyben a kérdést föltette. Ha ezt megtudhatom, akkor valószínűleg megfelelő választ tudok adni. Köszönöm, majd később esetleg tisztázhatjuk. A zöldek frakció nevében de Mászi kolléga kap szót másfél percben. Elnök úr, a zöld a GUE frakció kért ennek a napirendi pontnak a tárgyalását, és nagyon köszönöm, hogy ebben a barátias légkörben itt most lefolytathatjuk ezt a videát. Eduard Peren, a LuxLeaks-el kapcsolatos felderítései miatt e-, el lett ítélve Luxemburgban, és létrehoztuk a különbizottságot. Az igazságszolgáltatásnak a függetlenségét tisztelben tartjuk, de a sajtó függetlenségét is. Luxemburg ez az ítélettel az emberi jogi konvekciót, az alapjogi kartát és a jogállamiság szabályait megsérti. Az üzleti titkokra vonatkozó bizalmasság még inkább csökkenni fog. Az adó elkerülés és az adócsalás 1 milliárd eurós kárt okoz évente, és gyakorlatilag azok, akik tisztességes adófizetők, azok a hülyék. Nyilvánvalóan az adóhivatalnál senki sem hivatkozhat az üzleti titkaikra, tehát a bejelentőket mindenképpen védeni kell, hogyha abból indulhatunk ki, hogy az ő általuk tett bejelentés az tényleg magasabb közérdeket szolgál. Azt várom az Európai Bizottság bizottságtól, hogy a luxemburgi újságírók üldözését elítéli, és természetesen a világ más régióban is ezt teszi, és végre eh, javaslattal él a tisztességesek, és nem az európai bűnözők védelme érdekében. Köszönöm szépen, azt is köszönöm, hogy betartotta az időkeretet, most pedig... Következő felszólaló Zsoli képviselő egy percben. Elnök úr, tisztelt biztos asszony, április 23-án Edward Perren újságíró, aki a LuxLeaks botrányt felfedte, a Luxemburgi Bíróság elé kellett, hogy álljon, és Anton de Tour, ahogy említette, a titkos információk kiadása miatt ítélték el. Ez nagyon kemény a mi demokratikus életünkben. A az adó igazságszolgáltatás értelmében, de ugyanakkor a munkai körülmények miatt is nagyon fontos, hogy védeni tudjuk az újságírókat, hiszen nagyon fontos a szerepük. Az átláthatóságot biztosítani kell az Európai Unióban irányelveken keresztül, és ezért dönteni kell a között, hogy most tiszta képet akarunk-e adni magunkról, vagy pedig csak árny árnyat képet. Nem fogadhatjuk el, hogy ilyesmi megtörténjen, és védeni kell, hős lesz, de ugyanakkor a 25 tagállam már egy új időszakot kell, hogy indítson, hiszen az általános érdeket szolgálják ezek a személyek, meg kell, hogy ismerjük, mik ezek a nevek, amik a külön érdekek mögött vannak, ismerjük meg a lobbisták neveit, és az új bizottság, az új biztosok tegyenek meg mindent azért, hogy teljes fénybe kerüljen az a kapcsolat, ami a régi bizottsággal fönnáll. Köszönöm. Egy percben az európai Szabadság és Direkt Demokrácia Pártja nevében Czanni kolléga kapszol. Köszönöm, elnök úr. Ma beszélünk az adóelkerülés és adócsalás elleni harcról, felállítottunk egy különleges bizottságot is, és mindez csak annak köszönhető, hogy tájékoztató újságírók ilyen jellegű munkát végeztek, Értjük ezért, hogy mennyire fontos, hogy megfelelően védjük azokat, akik úgy döntenek, hogy illegális gyakorlatokat közétésznek, főleg adózási témákban. Aki kutatást akar végezni, még nem teljesen egyetemű témákban, azoknak garanciát kell adni, mint azoknak is, akik ezekben a mechanizmusokban az jelenleg érvényes rendszer összes hiányosságát fel kívánják fedni. Igaz, hogy ezek az informátorok, mint maguk is sokszor a nem átla, nagyon átlátható vagy illegális cselekményekben cinkosok voltak, de hát vannak, akik sokkal súlyosabb bűncselekményeket követnek el. Egyetemű kell, hogy legyen a végső cél az, hogy az összes adóelkerülési lehetőséget föl kell, hogy számoljuk. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, azért ahhoz szükségünk van a támogatásukra, nekik meg a mi védelmünkre. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm szépen. A függetlenek képviseletében Bernard a szó egy percben. Köszönöm, biztos asszony. Az adózási témában föl tudjuk vetni, hogy a LuxLeaks téma óta mennyire foglalkozik a közvélemény ezzel a témával. Védeni kell azokat, akiknek megvan a bátorsága, hogy az illegális gyakorlatokat bejelentse, és sokszor akár szakmai, akár személyes életét kockáztatja. Viszont a védelem az globális kell, hogy legyen, és a kell, hogy vonatkozzon más esetekre is, akár környezeti, akár politikai illegális cselekményre is, az illegális bevándorlásra és az emberkereskedelemre is. Az adóelkerülés, az adócsalás témája kapcsolódik a személyes élettel. Mindenképpen azért arra szükség van, hogy a lejárató jellegű fellépést üldözni kell. Aktívnak kell lennünk, és fel kell ismerni azt is, hogy fontos, hogy a például a Price Waterhouse szerepét is ki kell vizsgálni a LuxLeaks esetben. Az Európai Unió koherens kell, hogy legyen, és korlátoznia kell a hatáskörét ennek a témának. Ezért támogatjuk ezt az irányelvet, hogy védjük a visszaélés jelentők és az újságírók szerepét. Köszönöm. Emir Radev kap egy percben felszólási lehetőséget. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Egy internetes oldal felállítása, ahol jelzést lehet adni, fölhívhatja a figyelmét a tax rulings a szakbizottság figyelmét ezt fel tudja hívni. Sajnos a célt nem sikerült elérni ezzel az oldalal. Ennek több oka is van. Először is többféle visszaélés történt, illetve leszámolás is. Az információk ellenőrzésének a lehetősége ezen az oldalon keresztül plusz erőfeszítést igényel. Az Európai Parlament ilyen illetékességgel nem rendelkezik. Továbbá az Európai Parlament jogi szolgálatának a negatív véleménye miatt nem tudunk felállítani egy ilyenfajta honlapot. Európai képviselőként mi nem kapunk olyan védelmet, mint az újságírók. Harmadik megjegyzésem, hogy a Secure Clouds felállítása veszélyes precedens lehet, hiszen más Európai Uniós jogalkotási bizottságok is ehhez az eszközhöz fordulnak, fordulhatnak. Ezért a Tax Rulings speciális bizottságnak egyeztetnie kell az Európai Parlament jogi szolgálatával, és úgy tűnik, hogy nincs szükség ilyen honlapra. Igen, Ana Gomes. Másfél percben Ana Gomes képviselő. Köszönöm. Fontosnak tartanám, hogy az EU védje a bejelentőket, akik feltárnak korrupciós csalási ügyeket. 2013-ban már kértük a bizottságot arra, hogy dolgozzon ki egy hatékony programot, amelyel védelmet lehet biztosítani az ilyen visszaéléseket feltáróknak. A LuxLeaks kapcsán elmondhatjuk, hogy elfogadhatatlan az, hogy egy, az EU egyik alapító országa vádat emeljen olyan bejelentők ellen, akik magánvállalatokkal kapcsolatos adócsalásokat tártak fel az EU jogszabályait lábbal tapossák. Ez szembe megy mindenfajta transzparenciával, amit mi meg akarunk valósítani a demokráciákban. Antoine de Tour tájékoztatta a közvéleményt teljesen erkölcstelen gyakorlatokról, és teljesen elfogadhatatlan, hogy ellene vádat emeljenek. Ezért javasoltuk a bizottságnak, hogy legyen információ csere a tagállamokkal, a textilingokkal kapcsolatban. És fel kell szólítani Luxemburgot arra, hogy ezeket a vádakat az újságírókkal szemben azonnal vonják vissza. Köszönöm szépen. Marisa Matthias képviselőasszony egy percben. Köszönöm, elnök úr. Itt valóban egy nagyon konkrét, speciális kérdésről van szó. Eduard Perren újságíró a LuxLeaks kapcsán tájékoztatta a közvélemény, feltárt dolgokat, és most vád alá helyezték. A parlamentben egy, ezért hoztunk létre a tax rulingsokkal, az egyedi adó kedvezményeket biztosító struktúrákkal kapcsolatos külön bizottságot. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy aki a hogy a polgárokat sértik ezek a megállapodások. A bizottságot felszólítjuk arra, hogy biztosítsák a bejelentők védelmét, mert ha nem teszünk semmit az ő védelmük érdekében, hát akkor ne csodálkozzunk azon, hogy a lakosság nem bízik az európai intézményekben. A whistleblowereket védeni kell, és nem elutá, el, el, elítélni. Köszönöm szépen. Egy. Sean Kelly. Köszönöm szépen, hogy hozzászólhatok ehhez a nagyon fontos kérdéshez. A partjelzőt vagy a játékvezetőt sem szokták szeretni, ugyanúgy, mint a whistleblower, de azért az ő szerepe is rendkívül fontos. A bejelentők és a közérdeket szolgálják. Nem népszerű, mit csinálnak, de nagy bátorságot igényel hogyha valaki adócsal elkerüli az adófizetést, és sok nagy multinacionális, hát ezt a gyakorlatot széles körben folytatják. Tehát, hogyha valaki egy milliót, mert a beszések szerint ilyen illegális módszerekkel évente ennyit veszítünk, tehát hogyha ezt a veszteséget segítenek megakadályozni, díjazni kell, és nem szabad ilyen szörnyű módon bánni a bejelentőkkel. Rátérünk a KGI eljárásra. Az első hozzászóló Noriz Maria egy percben. Köszönöm, elnök úr. Nagyon prudens módon történt ez a nyilatkozat. Nagyon jól megértjük ezt, hiszen az adócsalás, adóelkörülés, szociális elleni, társadalom ellenes bűncselekmények, ezeket komolyan kell büntetni. Nincs valós kapcsolat a közértek és az újságolói nyomozás között. Meg kell találnunk, hogy pontosan mi, hol határozzuk meg a közérdeket. A úr elítélése az nem jogos, hiszen ő felfedte a LuxLeaks botrányt, felfedte néhány ország felelősségét, olyan országok felelősségét, amelyek lehetővé teszik, hogy a multinacionális társaságok elkerüljék az adófizetést. És ez az illegális cselekmény. Egyébként ellentétes az emberi jogok védelmének az egyezményével is. Ezért fönt kell, hogy tartsuk, meg kell, hogy tartsuk a szabad véleményét, nyilvánítási lehetőséget. Még a Vigász képviselő a következő. A e a az adóparadicsomok, az adó elkerülés, az adó csalás minden újságban a címoldalra kerül a kapitalista rendszer az belülről rohad. A szegényeknek nagyon nagy nehézségekkel kell szembenézniük, úgyhogy a bejelentőket védeni kell. Sajnos ez a rendszer, ez kudarcot vallott, az ellenőrző mechanizmusok már csak a nagyvállalatok érdekeit szolgálják. A politika pedig a gazdaság szereplőinek túlszává fogjává vált. Antoine Deltour 5 év szabadság vesztést kapott, és 1 millió eurós bírságot, ahelyett, hogy szabadságon lenne, és ahelyett, hogy mások fizetnének helyette. Köszönöm szépen, a spontán hozzászólása keretében más nem kért szót, úgyhogy most újra megadom a bizottságnak a szót. Jorová asszony, parancsoljon. Hölgyeim és Uraim, köszönöm szépen a vitát. Most nem akarom azt a benyomást kelteni, hogy az Európai Bizottság nem tesz semmit. Több jogalkotási tervünk van, aminek része a visszaélés jelentő személyek védelme. Amit elhangzott, ezek a, a személyeket tisztelni kell, tiszteletben kell őket tartani, hiszen fontos feladatot látnak el a társadalom, a demokrácia és a törvényesség érdekében. Ezért védenünk kell őket, és amit korábban is mondtam, ez főleg a nemzeti jogalkotáson keresztül kell, hogy történjen. Európai szinten már említettem, hogy ez a védelem a piaci visszaélési irányelvben szerepel, és itt elhangzott az adatvédelem is. Szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy a 29-es munkacsoport foglalkozik olyan iránymutatásokkal, amelyek a tagállamokat szólítják meg, és azt tartalmazzák, hogy hogyan lehet nemzeti jogalkotási eszközökkel védeni ezeket a személyeket. Egyébként a pénzmosás elleni irányelv, amit tavaly decemberben fogadtunk el, ennek is van egy része, amely azt tartalmazza, hogy védeni kell azokat, akik bejelentést tesznek gyanús pénzügyi műveletekről. Ez is rendkívül fontos a LuxLeaks témára visszatérve, amit több, alma, több alkalommal itt említettek, remélem, hogy értik, hogy az Európai Bizottság nem avatkozhat be a tagállami igazságszolgáltatásba, és ez a helyzet ebben az esetben. Ezzel együtt intézkedéseket hozzunk azért, hogy fokozódjon az átláthatóság az adószabályok tekintetében, és legyenek megelőző intézkedések is az adó elkerülés, adó csalás elkerülése érdekében. Európai szinten tehát Védeni kívánjuk a visszaélés jelentő személyeket, és olyan intézkedéseket kívánunk bevezetni, melyek eredményeként a közvélemény megismerheti átlátható módon az információkat, hogy milyen előnyöket biztosít például a tagállamok a bizonyos társaságok számára. A bizottságban már el is fogadtuk az első lépést, ez pedig a tagállami beszámolás központi regiszterrel. Ez azt is jelenti, hogy mindenki hozzá tud férni majd eh, ezekhez az információkhoz, hogy hogyan működnek az adós szabályok az egyes tagállamokban. A második lépés eh, tagállami jelentés lesz, vállalkozások részéről is, és ezt a következő hónapokban fogjuk értékelni, azért, hogy biztosak legyünk abban, hogy valóban ez a leghatékonyabb eszköze a kitűzött célok elérésének, ez pedig az átláthatóság és a teljes tájékoztatás az európai polgárok számára. Úgy gondolom, hogy a megelőző lépések is segíteni fognak minket az adóelkerülési adócsalás elleni harcban. Természetesen a jelent jelentő személyek tagállami szintű védelmével együtt mindez hozzájárulhat a problémák megoldásához. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Ezzel lezárjuk